álláspontjának ismertetése az általános költségvetés tervezetéről 2016-os pénzügyi év. Már is átadom a szót Gráménya úrnak, a tanács nevében parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt biztosasszony, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek a mai napon, és a tanács álláspontját ismertethetem a 2016-os költségvetés tervezetről. Ezt a tanács szeptember 4-én egyhangulag elfogadta. Az alapvető célkitűzés az, hogy a gazdasági fejlesztést elő tudjuk segíteni, a beruházásokat és a munkahely teremtést stimulálni tudjuk, valamint a migrációs politikákra is szeretnénk odafigyelni az Európai Unió külügyi szolgálatának berkein belül. Ez a költségvetés tehát kifelé és befelé is szolidaritásról tesz tanúbizonyságot. Szeretném most három részben ismét ismertetni a költségvetést. Először is a jelenlegi helyzetet szeretném ismertetni, aztán azt a hét alapelvet, amely alapján dolgoztunk a költségvetési vitákban, ezek után pedig néhány fontos részletet fogok kiemelni. Nézzük az első pontot, a jelenlegi helyzetet. Nagyon sok tragikus hírrel, eseménnyel kell szembenéznünk. Több tízezer menekült jött az Európai Unióba, akik belénk vetették a hitüket, akik Európában szeretnének jobb jövőt teremteni maguknak, és nagyon örülök annak, hogy több tagállam komoly és jó kezdeményezéseket indított el ebben a tekintetben. A jelenlegi migrációs helyzet és menekült helyzet a mi szolidaritásunkon keresztül kell, hogy megoldódjék. Néhány számadatot engedjenek meg. A két legfontosabb alap ebben a tekintetben a migrációs alap és a szociális alap 3,1, illetve 3,7 milliárd euró áll ezekből rendelkezésre a 2014-2020-as időszakra. 2015-ben 45 nemzetközi program indult el több mint 1 milliárd euró értékben, mint kötelezettségvállalás. 200 millió előfinanszírozást indítottunk már el a bizottság oldaláról. A sürgősségi lehetőségek közül 600 milliót lehetett eddig felhasználni. 2015 májusában elfogadásra került a migrációs agenda, amelynek négy pillére van, és amely a migrációs hullámok jobb kezelését tűzte ki célul, és ehhez az ötödik költségvetési módosítás kapcsolódott. Az Európai Unió az egyik legfontosabb donor a menekültek megsegítésére Szíriában és az ezt övező régióban. Törökországban, Libanonban és Szíriában összesen eddig 855 millió euró segítséget nyújtottunk, és további 150 milliót Görögországnak, illetve Olaszországnak. Ezeket a tanács már elfogadta. Ezekre a témákra nyilván sor kerül majd Jean-Claude Juncker holnapi beszédében, amely az Európai Unió helyzetéről szól, és egy új csomagot is bemutat majd Juncker úr ebben a témakörben. A második fontos része az előadásomnak azt a hét alapelvet szállalja, amelyek alapján a költségvetési döntéseket meghoztuk. Először is nagyon fontos, hogy kitérjünk a tavalyi költségvetésre, illetve az idei költségvetés felhasználására, hogy megfelelőképpen tudjunk majd átlépni a 2015-ös évből a 2016-os évbe. További fontos alapelv az, hogy a tanács nem nyúlt hozzá azokhoz a pénzekhez, amelyek a stratégiai beruházásokhoz kapcsolódnak, mert ez alapvetően prioritást képez. A harmadik fontos pont a migrációs politika, hogy itt meglegyenek a megfelelő költségvetési sorok, és hogy Görögországot és Olaszországot megfelelőképpen tudjuk támogatni a 40 ezer menekült ellátásában. A migrációs és integrációs alap 35%-os növekedést kap 2015-ről 2016-ra nézve. A negyedik fontos pont a humanitárius segítségnyújtás, itt 16%-os növekedés valósul meg, több mint 1 milliárd eurót jelöltünk ki. Az ötödik fontos alapelv a megfelelő paraméterek felhasználása. Egyrészt néznünk kell a projektek előrehaladását, az eddigi projektek végrehajtását, valamint az abszorpciós kapacitást és a megfelelő felvevő kapacitást értékelhető és összehasonlítható mutatók alapján fogjuk értékelni. A következő alapelv a bizottsággal való megfelelő együttműködés, és a megfelelő kiigazítások végrehajtása. És végül a hetedik alapelv, amely alapján dolgoztunk. Az instabil politikai helyzet és eh, sok esetben azok a drámai események, amik bekövetkeztek az Európai Unió közvetlen szomszédságában, ezek miatt úgy döntöttünk, hogy egyfajta biztonsági tartalékot kell képezni, hogy amennyiben valamilyen válságos helyzet alakul ki, akkor megfelelőképpen tudjunk fellépni. Szeptember 4-i tehát a tanács egyhangú határozata 153,3 milliárdos kötelezettségvállalási előirányzat és 143 milliárdos kifizetési előirányzat. Ez összesen 0,6%-os emelkedést jelent az elő a kifizetéseknél és a kötelezettségvállalásoknál pedig kb. 1%-os csökkentést jelent ez, de a bizottság körülbelül 5%-os csökkentést javasolt, tehát tulajdonképpen nem vagyunk annyira messze a bizottság álláspontjától. Jó lenne, hogyha a kötelezettségvállalási előirányzatok és a kifizetési előirányzatok között tudnánk csökkenteni a, az űrt, és így a rál is kevesebb lenne. Ami a versenyképességi és munkavállalási költségvetést illeti, itt növekedést tapasztalatunk, méghozzá 8,6%-os növekedést a kifizetéseknél és 7%-os növekedést a kötelezettségvállalásoknál. A befektetési alap abszolút prioritást élvez, a horizon, a 2020-as Horizont és a Connecting Europe Facility, tehát a CEF esetében nagy infrastruktúrális projektek, a Galileo, az ITER és a Copernicus viszont valamennyivel kevesebb pénzt kap, de a csökkentés ellenére is a kötelezettségvállalási előirányzatok a Kopernikus esetében megmaradnak 9,9 milliárd eurón, ami azért értékelhető eredmény. Más esetekben is csökkenteni kellett a költségvetést, például a CEF esetében, de így is 760 millió eurónál maradunk, ami tulajdonképpen nagyon közel áll a bizottság eredeti javaslatához. A Cosmos és az Erasmus programok esetében nem volt változtatás, tehát ezeket nem érinti a csökkentés. Az Erasmus Plus 2016-ban 1,8 milliárd eurót kap, ami a 2015-ös évhez képest 30%-os növekedést jelent. A kohéziós fejezetben 0,45%-os csökkentés lesz, az erőforrásoknál 0,45%-os csökkentés, és 0,32%-os csökkentés a kötelezettségvállalásokban. A biztonság és állampolgárság fejezetben növekedés. tapasztalatunk, méghozzá jelentős növekedést a 2015-ös évhez képest. 8,7% a kötelezettségvállalások területén, és közel 7% a kifizetések területén. A migrációs fejezet abszolút politikai prioritás, tehát itt is növekedés lesz. A rugalmassági intézkedés mobilizációját is elfogadtuk a negyedik fejezetben. Nagyjából megegyezik a mi véleményünk a taná a bizottság véleményével. 22,4%-os növekedés lesz, tehát 9 milliárdra jutunk el. A tanács tehát az alapvető pontokban, mint például a polgári védelem, a makrofinanszírozás a harmadik országoknak, a külszolgálati tevékenységek tekintetében, illetve Palesztina támogatásának tekintetében ugyanaz a javaslatunk, mint a bizottságé. Az Európai Uniós intézmények működésénél a tanács véleménye ugyanaz, mint a bizottságé. A parlament adminisztratív költségvetéséhez nem nyúltunk, ugyanakkor az 5%-os személyzeti csökkentést meg kell valósítani. Erről már megszületett a döntés a júliusi trialóguson. Ezt természetesen szorosan nyomon fogjuk követni. Végezetül pedig elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk, hogy milyen kihívások várnak ránk, különösen a migrációs kérdésekben, és figyelembe véve azokat a konfliktusokat, amelyek egyre szorosabbá, egyre súlyosabbá válnak az Európai Unió közvetlen környezetében, az Európai Tanács úgy vélte, hogy megfelelő és felelős kompromisszumot kell kialakítanunk költségvetési kérdésekben, és szükségünk van egy olyan biztonsági tartalékra, amely segítséget nyújthat, hogyha valahol tényleg válságossá válik a helyzet. A belső és a külső szolidaritás azt hiszem, hogy mindannyiunk számára rendkívül fontos, és ehhez van szükségünk erre az alapra. Köszönöm szépen, a bizottság nevében Krecó biztos asszonynak adok szót. Thank you very much, Chair, Madame la President. Dear... Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves miniszter úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretném megköszönni Gráménye miniszter úrnak, amiért a tanács részéről elmondta, hogyan vélekednek a 2016-os költségvetés tervezetről. Az Európai Bizottság teljes mértékben egyetért azzal, hogy a költségvetés megfelelő kezelése az, amit elvárnak tőlünk a polgárok, ugyanakkor a polgárok azt is elvárják, hogy pénzügyileg megfelelően kezeljük a szükségleteket, főként krízis helyzetben, válsághelyzetben. Holnap Meghallgathatjuk majd a bizottság elnökének helyzetértékelését az Európai Unióval kapcsolatosan. Ezen túlmenően az Európai Bizottság tegnap egy átfogó csomagot mutatott be, 400 milliós összegről van szó, amelyet azonnal a gazdák megsegítésére fordítanánk. A gazdaság és a migrációs intézkedések pénzügyi vetületei majd egy pótköltségvetésben szerepelnek, amelyre amely várhatóan a következő hónapban születik meg. Most az Európai Bizottság eredeti tervezetére térnék rá, amelyet értékelt a tanács. A 2016-os költségvetés tervezet egy átfogó tervezet, amely az összes politikai prioritást tartalmazza. A beruházások, a növekedés és munkahelyteremtés előmozdítása ide tartozik. A stratégiai beruházásokra vonatkozó alapról szóló megállapodás értelmében, továbbá kezelni kell a migrációs kihívásokat, és meg kell erősíteni Európa helyzetét a világban. Megmarad egy 2,1 milliárd eurós marzs a kötelezettségvállalások területén, illetve van egy bizonyos marzs a kifizetések területén, és összességében a 2016-os költségvetés tervezetünk egy felelős költségvetést irányoz elő, amely lehetővé teszi, hogy Európa versenyképes legyen, és egy marzsot is előirányoz az előre nem látható eseményekre vonatkozólag. Emellett vissza tudunk majd térni a fenntartható költségvetéshez a kohéziós politika területén is. Az Európai Bizottság üdvözli, hogy a tanács 2000, a 2007-es, 2013-as kohéziós költségvetést kedvezően értékelte, ugyanakkor aggaszt bennünket, hogy bizonyos területeken a tanács csökkentéseket szeretne, azért, mert a végrehajtási ráta nem megfelelő szerinte. A költségvetési sorok zöme esetében, ahol a tanács csökkentést javasol, nagymértékben megváltozott a helyzet a tavalyi év óta, Immáron a negyedik fejezetben például már mm, jelentősen megnövekedett, megnövekedett a végrehajtási ráta, úgy gondoljuk, hogy nincs, semmi sem indokolja, hogy csökkentsük ezeket a költségvetési sorokat. Örülünk, hogy a tanács támogatja a bizottsági álláspontot a migrációra vonatkozólag. 2015-ben már nagyon fontos lépéseket tettünk a migrációs helyzet kezelésére, 23 több éves program végrehajtást, végrehajtását hagytuk jóvá, és 205 millió euró, millió eurós összeget fizettünk ki az előfinanszírozásra vonatkozólag. További 83 milliót fordítottunk a belbiztonsági alapfinanszírozására, 2016-ra vonatkozólag azt javasoljuk, hogy a 2015-ben javasolt pótköltségvetés folytatódjék, és többet kell tenni ezen a téren természetesen a jövőben. Ami az egy elfejezetet illeti, az Európai Bizottság nem gondolja, hogy jelentősen csökkenteni kellene az olyan programok költségvetését, mint a Horizont 2020, illetve a Connecting Europe Facility energetikai eh, része. Ami a négyes fejezetet illeti, a fő programokra vonatkozólag és csökkentéseket javasolt a tanács, ide tartozik a szomszédságpolitika, a bővítés és hasonlók. Úgy gondoljuk, hogyha csökkentjük ezeket a, ezeket a költségvetési sorokat, akkor az a politikai céljaink ellenében fog megtörténni. Az Európai Bizottság több éve már más intézményekhez hasonlóan az adminisztrációját nagyon nagy önmérséklettel működtette. 5%-os személyzeti megtakarítást kívánunk megközelíteni az öt év elteltével. Úgy tűnik azon, hogy a tanács a bizottság ezen erőfeszítéseit nem értékeli kellőképpen. Egy példát mondok, hogyha 19 millió euróval csökkenteni a bizottság a saját költségvetését, akkor 206 állás helyet kellene befagyasztania, és 2006-ig tovább, 2016-ig tovább kellene csökkenteni az álláshelyek számát. Emellett a kutatói álláshelyek is csökkennének mindenütt, mindenütt különböző ügynökségek esetében is, ami a programok végrehajtását nagyon hátrányosan befolyásolná. Az Európai Bizottság tehát egy pótköltségvetést fog majd előterjeszteni októberben, amelyben számban vesszük a migrációs kihívások miatti költségvetés növeke, költségnövekedést és a gazdák megsegítése miatti költségnövekedést. És köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, nagyon szépen köszönöm. Fernándes úr következik, a jelentéstevőnk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is üdvözlöm a biztosasszonyt és a tanács képviselőjét is. A parlament egységes kérdéssel kapcsolatban, és egyértelmű a mandátuma is. Különböző állásfoglalások vannak, júliusban volt például egy ezzel a témáról kapcsolatosan. Igyekszünk a prioritásainkat koherens módon kezelni, védjük a vállalkozások foglalkoztatási lehetőségeit, védjük a belső és külső szolidaritást, és úgy gondoljuk, hogy ez az állásfoglalásunkban is benne van. Ennek persze van hatása az 1A sorra is, a Horizont 2020-ra, a Connecting Europe programra és az európai mechanizmusokra. Az Európai Ifjúsági kedvezmény ifjúsági kezdeményezésnek is ezt kell szolgálnia. De meg kell, hogy állapítsuk azt is, hogy összefogottnak kell lennünk. Mondtam már, a migráció kérdése, a menekültek kérdése mind nagyon fontos, amit a költségvetésben is valahogy érvényesítettünk el. A szolidaritás nem csak szép szavakat jelent, a szolidaritást azt cselekvéseken keresztül kell tudnunk megvalósítani, megmutatni. A tanács képviselőjét, ha hallgatom, akkor azt halljuk, hogy nincs csökkentés, hanem a négyes so, fejezetből biztosít forrásokat a probléma megoldására. 450 millió eurót biztosít a kifizetésekből. A négyes fejezetben a szomszédsági eszközt 100 millió euróval csökkentették. Aztán támogat, van egy támogatás a földközi tenger térségében a szegénység leküzdésére. Itt 150 milliót vettek el. A fejlesztési eszköz több mint 100 millió euróval csökkentették. A tanács csökkent mindent, akkor, amikor a bizottság javaslatáról van szó, akkor összességében több mint 1 milliárd euróval csökkentette a javaslatot. Most az az érzésem, hogy a tanács az 1980-as évekhez hasonlít mindent, nem pedig a 15-ös évet veszi az összehasonlítás alapjául. Egyöntetően határoztunk már a költségvetésről, az Európai Unió 2014-2020-as költségvetési programjáról, ami nagyjából a belső bruttó nemzeti termék nagyjából 1%-át jelentette volna, és a bizottság most mégis a bizottság is csökkentett, de a tanács mégis további csökkentéseket eh, jelez. Ezt nem tudjuk elfogadni, ez nem koherens, nem felel meg a saját elképzeléseknek, prioritásoknak. A tanács nem mondhatja, mindjárt befejezem, de négy e- percen van amúgy is elnök asszony. A tanács nem mondhatja azt, hogy a költségveti soroknál, olyan költségvetési soroknál tavaly eh, spórol, takarékoskodik, ahol az abszorpciós képesség jó. Nem. A ezeket a, az interkonnektivitás lehetőségeit és egyéb szükséges kezdeményezéseket csökkenti most pedig ezeket a programokat nagyon jól használják, igénybe veszik. Ezért nem értem, hogy miért beszélnek így e, egyrészt, és miért cselekszenek másképp. Pedig tudjuk, lehet tudni, hogy más a helyzet. Biztos, hogy e, szégyenkezni is kellene, a, annak, aki ilyen szavakat mer mondani, mert egyszerűen nem felel meg annak, amit a tanács leírt és javasol, és amilyen csökkentéseket, mint mindig, most is javasol. Exactement. Fernández úr, három perce volt egyébként, most Döpri képviselőnek adom meg a szót, akinek szintén három perce van, parancsolja. Köszönöm szépen, elők azt, hogy most négy perc, akkor vagy három perc, kérem. elnézést kérek, hogy itt a percekkel viccelődöm. Tehát, elnök asszony, tisztelt tanácsi képviselő úr, tisztelt biztos asszony. Maximálisan egyetértek azzal, hogy tulajdonképpen megkönnyebbülést kell éreznünk a 2015-ös évhez képest, a 2016-os évre nézve, ugyanis a 2015-ös évben drámai költségvetéssel kellett szembenéznünk, és reméljük, hogy ez a drámai helyzet némi kép javul majd 2016-ra nézve. De azért attól kell még tartanunk, hogy a kifizetési előirányzatok majd hirtelen megugranak, és akkor ugyanannyira rossz helyzetben leszünk, mint a 2015-ös évben. Na most, a 2016-os költségvetés három nagy prioritást tartalmaz. Azt hiszem, hogy minden felelős politikus számára ugyanaz ez a három prioritás. A gazdasági fejlődés fellendítése, aztán a menekülteknek történő segítségnyújtás, és van itt még valami, amit kihagyott, de gondolom nem szándékosan. A harmadik fontos prioritás a terrorista fenyegetettség, amely egyre nagyobb erővel nehezedik ránk. Tehát itt van ez a három nagyon fontos prioritás. Így tehát minden emberi és technikai lehetőséget meg kell ragadnunk arra, hogy az Europolt, az Eurojustot segíteni tudjuk, erősebbé tudjuk tenni, hogy a stratégiai információcsere megvalósuljon Európában, és a terrorista fenyegetettségnek elejét tudjuk venni, illetve hogy ne kelljen terrorista támadásokkal és merényletekkel szembesülnünk. A tanács szintjén és a bizottság szintjén sincs egyértelmű fellépés, hogy a terrorista cselekvéseket megelőző szervezetek jó támogatást kapjanak. Ami a migrációs és a menekült kérdést érinti, teljes mértékben egyetértek önnel, Gramenya úr, valóban komoly a probléma. Örülök Juncker úr fellépésének és nagyon sok európai politikus fellépésének, itt most nyilván nem Orbán úrról beszélek. 169 millió eurós növekedést irányoztak elő a 2016-os évre, de valószínűleg ez sem lesz elég. Ugyanis a menekültek ellátása egyre több pénzt igényel. Hogyha folyamatosan újra és újra érkeznek a menekültek, egyelőre 40 ezer ember ellátásáról, számít, ellátásáról van szó, de sokkal többen érkezhetnek még, és ahhoz hogy a 18. cikket be tudjuk tartani, további 860 millióra lesz majd szükségünk. Még egy utolsó szat engedjen meg, elnök asszony. Mint ahogy José Fernández kollégám is elmondta, nagyon sajnálatosnak találom én is, hogy bizonyos költségvetési sorok a Connecting Europe Facility és a 2020-as Horizont esetében csökkentést kell, hogy elszenvedjenek. Ezek a költségvetési sorok rendkívül fontosak a 2020-as horizont egyszerűen nem tud megfelelőképpen életben maradni, hogyha a 2015-ös költségvetését ilyen mértékben csökkentik, és szerintem ez igen sajnálatos. Köszönöm szépen a vita lezárása képpen. reménye úrnak ismét megadom a szót, és remélem, hogy megkapjuk tőle az igényelt válaszokat. Elnök asszony, köszönöm a szót. Hát azt hiszem, hogy a mai nap nem megfelelő alkalom arra, hogy mélyreható érdemi vitát folytassunk a tanács javaslatáról. A megjegyzésekre természetesen megpróbálok azért választ adni. Fernándes úrnak és Döpré úrnak köszönöm a hozzászólást, köszönöm az elkötelezettséget, köszönöm a dinamizmust, de minden kérdésükre nem tudok most választ adni. Annyit szeretnék elmondani, és annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy valóban voltak csökkentések bizonyos költségvetési sorokban a tanács részéről, de ezek a csökkentések a bizottsági javaslathoz képest jelentenek csökkentést. Tehát, hogyha abszolút értékeket nézünk, akkor például a negyedik fejezetben 22,45%-kal nő a bizottsági javaslat az, a kifizetési előirány, előirányzatoknál, és ehhez a 22%-os növekedéshez képest fogalmaztunk mi meg némi csökkentést, tehát az abszolút értékben nem lesz költségvetési csökkentés. Nagyon örülök annak, hogy mindenki tényleg realista módon gondolkozott, és két lábbal állt a földön, és most ennyi eredményt tudtunk elérni, és ígéretet adok arra, hogy amikor legközelebb itt leszünk, akkor megpróbálunk még jobb eredményeket elérni. Nagyon örülök annak, hogy eddig együtt tudtunk dolgozni, és nyújtom a kezem, szeretnék önökkel együttműködni, őszintén nyílt lapokkal játszani, és közös kompromisszumokat kidolgozni. A kompromisszum természetesen mindig nehezen elérhető, hiszen a kompromisszum önmagában véve azt jelenti, hogy valakinek engednie kell. Ráadásul fel kell készülnünk a jövőbeli nehéz eseményekre. A holnapi napon a bizottság új csomagját meghallgathatják majd Juncker úrtól, és nyilván az új migrációs csomagnak is meg lesz a maga finanszírozási igénye, mint ahogy az új mezőgazdasági politikai kérdéseknek is. Tehát az egyetlen biztató szó, amit elmondhatok ma, az az, hogy nyílt lapokkal játszunk, nyitottak vagyunk, mindannyian felelős kompromisszumokra törekszünk, hogy, mint ahogy említettem, a szolidaritás kifelé és befelé is megvalósuljon, és hogy a gazdaságunkat is fel tudjuk lendíteni. Köszönöm, mondja az elnök, lezártuk a vitát, és áttérünk a következő napi rendi pontra. Egy pillanat türelmet kérnék, ugyanis Avramopoulos úr még nem foglalt helyet.